Szeretnék mindenkit arról, hogy egy állásfoglalási javaslatot kaptam. Holnap 12 órakor lesz a szavazás. A napirend szerint egy újabb szóbeli kérdés következik az Európai Bizottsághoz intézett kérdésről van szó, amely az egyes közúti járművek megengedett méreteiről és ösztömegéről szól. Megadom a szót a, jelentés, a kérdés megfogalmazójának 5 percre. Köszönöm szépen a e, e, közlekedési bizottság e, nevében nyújtottam be ezt a szóbeli kérdést az egyes közúti járművek megengedett méreteiről és ösztömegéről. A szóbeli kérdés, amelyet benyújtottunk, egy jogi kérdést követ, amelyet az Európai Parlament nyújtott be a amely szerint azt kérdeztük, hogy az Európai Bizottság a határon átnyúló közúti közlekedési szabályozásokat az Európai Parlament bevonása nélkül kívánja szabályozni. Azt gondoljuk, hogy nagyon sok ország nem tud megfelelni ezeknek az előírásoknak, ez közúti biztonsági kérdéseket is felvet. Teljesen világos azonban, hogy teljesen mindegy, hogy valaki teljesen támogatja-e a, a, a nehézképjárműveket, akár nem. Nagyon fontos, hogy az erre vonatkozó szabályokat együtt döntés keretében hozzák meg. Nem fogadhatjuk el, hogy egy ennyire fontos témát önkényesen döntsenek el, és ne vegyék figyelembe az Európai Parlament véleményét és egy 180 fokos fordulattal ne vegyék figyelembe az Európai Parlament eddigi javaslatait. A az Európai Bizottság megerősítette ezt a parlamenti, kérdés, parlamenti kérdésre adott válaszában. Érdekes módon az Európai Bizottságnak aztán hirtelen az lett a szándéka, hogy gyorsan átboxolja a változásokat, anélkül, hogy a parlament észrevegye ezeket, de hát mégiscsak észrevette. Így most oda jutottunk, hogy az Európai Bizottság megpróbálja értelmezni eh, azt az üzenetet, amelyet eh, ebben a kérdésben meg kíván fogalmazni. A jelenlegi eh, szabályozásra vonatkozóan el kell mondanom, hogy a jelenlegi irányelv mégiscsak ellentmondásos. Bározó elnök Schulz elnöknek adott levelében azt mondta, hogy ez a jogszabály felülvizsgálatása, felülvizsgálása egy teljes jogi tisztázást jelenthetne. Kérdezem az Európai Bizottságtól, hogy egyetette velem, hogy a jelenlegi jogszabály nem világos, és ilyen feltételek mellett az ő feladata az, hogy ezt a, ezt a homályosságot megszüntesse, és az új jogszabálynak a határokon át közlekedő mega tehergépjárművek kérdését is fel kell vetni. Tavaly bizonyos hibák hibákat követtek el. Hogyha az Európai Bizottság szeretné kiterjeszteni ezeknek a mega járműveknek a forgalmát, akkor nagyon fontos, hogy az Európai Parlament véleményét is vegye figyelembe. Jogi tisztánlátásra van szükség, és ezt csak úgy tudjuk elérni, hogyha a társjogalkotók együttműködnek és nem úgy, hogy az asztalnál ülő Európai Bizottsági jogászok meghozzák ezeket a szabályokat. Az Európai Bizottság hát kis káoszt teremtett, és itt az ideje, hogy rendet tegyünk ebben a káoszban. Az Európai Parlament szerepvállalásával, ahogy azt az Európai Unió működéséről szóló szerződés előírja. Nagyon szépen köszönöm, Simpson kollega, és most pedig a bizottság alelnöke, Kalasz, Szim Kalasz úr kapja meg újra a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, a bizottság köszöni a kérdést, lehetőséget ad arra, hogy folytassuk az irányelvről a vitát. Ez egy hasznos vita, 2012 tavaszán is volt egy ilyen vita, és hát ez azt mutatta, hogy hosszú életűek ezek a gigalinerek, és azt is megerősítette, hogy tisztánlátásra és bizonyos kérdések tisztázására van szükség. Most véglegesíti a bizottság az irányelvet a következő hónapokban, ez meg fog jelenni, és beindul a normális jogszabályalkotási folyamat a műszaki fejlesztéssel kapcsolatban megnézi, hogy milyen kérdéseket kell szabályozni az intermodális szállításban, és ezek a változások jelentős jótékony hatással bírnak majd különös tekintettel az energiafelhasználásra, a közlekedési módozatokra, és ezt az eurodinamikus áramvonalasítás, a maximális hossz meghatározása, technikai követelmények meghatározása, vezetői fülke vonatkozásában például a konténerek méreteit, illetően az intermodális szállításban a maximális súly meghatározása, hogy biztosíthassuk a megfelelő motorokat, megfelelő teljesítményű motorokat, és meg tudjuk akadályozni a túlrakodást, és ezzel megvédjük az infrastruktúrát, a károsodástól biztosítsuk a közúti biztonságot, a határon átnyúló közlekedésre is gondolnunk kell. És igenis meg kell vitatni mindezt ennek a vitának a keretében, amely erről az irányelvről szól. Mi ezt teljes mértékben elismerjük, és amit az önök bizottsága megfogalmazott, és követni is fogjuk azt a parlament véleményét és kérjük, hogy folytassuk ezt a vitát a két intézmény között, és reméljük, hogy ez egy konstruktív együttműködést fog eredményezni, amikor majd felülvizsgáljuk az irányelvet, az idevágó irányelvet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kallász biztos úr, és akkor most következnek a frakciók hozzászólói, mindenek előtt a néppárt nevében, Bach úr kettő percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, alelnök úr. Kallas úr többször, és most is azt mondta, hogy át fogják dolgozni a 96 57-es irányelvet bizonyos járművek vonatkozásában. Ebben az irányelvben ahogy elmondta, meg fogják nézni, hogyan lehet az aerodinamikát javítani, hogyan lehet biztonságosabbá tenni a járműveket, hogyan lehet figyelembe venni környezetvédelmi szempontokat, hogyan lehet modern technikával felszerelni a járműveket. A kérdésem ezzel összefüggésben az, hogy a bizottság tényleg megteszi azt, amit júniusban ön és Barroso úr egy levélben megígértek, mégpedig azt, hogy jogi tisztánlátást, jogbiztonságot teremtenek az ilyen hatalmas teherautókkal, a gigalinerekkel kapcsolatban. A kérdés már hosszú ideje napirenden van, nagyon ellentmondásos, néhány tagállamban jók a tapasztalatok, másokban kevésbé, és vannak olyan tagállamok, amelyek nem engedélyezik ezeknek a használatát. A problémák ismertek, közúti infrastruktúra, a közúti biztonság, az, hogy néha nem egyeztethető ez össze, azzal, hogy a közútakról inkább a vasútra kívánjuk átterelni a szállítást. Mindezek a kérdések nem tisztázottak, ezért támogatom Brian Simpson urat, hogy az álláspontunkat, a parlament álláspontját önök ismerik. Azt kérem, hogy a parlamentek közösen dolgozzanak azon, hogy koherens, világos álláspont alakuljon ki, és ennek az újrafogalmazásnak a keretében nézzük meg a hatékonyságot, és azt, hogy hogyan alakulnak a kapacitások jelenleg, de ezt csak a parlamenttel együtt, mert csak így tudunk egy észszerű jogszabályt alkotni. Az egyoldalú értelmezés a bizottság részéről nem megoldás, az nem segít senkinek, sem a közlekedés résztvevőinek, sem az iparnak. Köszönöm. Köszönöm, Bach úr. És akkor most a szocialisták és demokraták nevében El Kadraui kollégája szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság válaszából nem derül ki, hogy most az új értelmezés vagy a régi az érvényes. Van okunk aggodalomra, különösen az eljárást illetően és a tartalomra vonatkozóan. És csodálkozunk, hogy a bizottság egyoldalúan módosítja az értelmezését egy ilyen jelentős kérdésben. A kérdés ugyanis az, hogy ezek a hatalmas teherautók, ezek a giga linerek, amelyek nem felelnek meg az irányelv előírásainak, hogy ezek most közlekedhetnek-e az utakon az Európai Unióban több kollega kérdésére azt mondta, hogy ez nincs így, de most más a helyzet. Ez nem részletkérdés. A jogszabályalkotónak egyértelműen nyilatkoznia kell, meg kell nézni, mit tudunk tenni. Most egyáltalán nem világos, hogy mi a jelenlegi jogi helyzet. És önök hogyan értelmezik a jelenlegi jogszabályokat. Demokratikusan kell erről vitát folytatnunk, meg kell nézni, hogy mi lesz ennek a vége. A második a tartalom kérdése. Mi úgy gondoljuk, hogy a nagyobb teherautók támogatása ellentmond a fehér könyvben szereplő céloknak, ahol az szerepel, hogy különösen a hosszú távú forgalomban fenntartható közlekedési módozatokra van szükség. Ez azt jelenti, hogy az infrastruktúrába kell befektetni. Nem szabad, hogy a közlekedés biztonságának ez rovására menjen és azt kérem, hogy erre összpontosítsanak tevékenységük során. Elnök asszony, köszönöm, és most Meissner kollega következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Az irányelv akkor született meg, amikor még ilyen teheraltók nem is léteztek, ezt tudni kell és hát ugye eleve bizonyos méreteket, ösztömeget meghatároztak, aztán néhány tagállam elkezdte használni ezeket a hatalmas teherautókat. Akkor azt mondtuk, hogy kivételes esetekben azok a tagállamok, akik ezeket alkalmazni akarják, ezt megtehetik, de ezt közölni kell a bizottsággal. Tehát ez volt a jogi helyzet és most a kérdés az, hogy vajon ezek a hosszú teherautók, ezek átmehetnek a határokon, avagy nem. A probléma véleményem szerint inkább ideológiai, én alsó százországból érkezem, nálunk jók a tapasztalatok ezzel, de hát megvan az adott út, közúti infrastruktúra. De a lényeges kérdés az, hogy átmehetnek-e a határon, vagy nem. És itt a gond tényleg az, hogy a bizottság erre különböző válaszokat adott. Először is ugye azt hangzott el, hogy nem, nem lehet és hogyha ez előfordul, tehát tényleg határon átnyúlóan közlekednek, akkor ezzel ellen fel kell lépni. Na most egy másik állásfoglalásból, Kallas úr is maga is ezt mondta, hogy nehéz belátni, hogy miért ne engednénk meg, hogy ezek átlépjenek a határon, például alsó százországban szabad közlekedniük, Hollandiában szintén, ha átmennek a holland alsó száz határon, akkor ez már határon átnyúló forgalom, hát akkor nem logikus, hogy ezt megakadályozzuk. Na, itt van a kutya elásva. A lényeg véleményem szerint az, hogy ugye azok a vállalatok, amelyek árukat szállítanak Európán keresztül, jogbiztonságra tartanak igényt. Most akkor átmehetnek a határon, vagy nem? Ha nem, akkor lehet, hogy annak nincs is értelme, hogy miért nem. Tehát nagyon fontos, hogy meglegyen a tisztánlátás, világosan fogalmazon a bizottság, és ezt a parlamenttel együtt határozza meg, hogy is állnak most a dolgok, hogy a vállalatok élvez, élvezhessék a jogbiztonságot. Köszönöm, mondja az elnök asszony Meissner asszony, és most a zöld zöldek nevében Krámer kollégája szó. Elnök asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim, Adenauer kancellár egyszer azt mondta, amikor hirtelen megváltoztatta a véleményét, és senki nem kényszeríthet engem arra, hogy egy éjszaka alatt ne legyek okosabb. 2010 márciusában, amikor azt kérdeztem Kálasz biztos úrtól, hogy tud-e arról, hogy ezek a nagy monstrumok határon átnyúlóan közlekednek, azt mondta, hogy nem. Kérdeztem, hogy na akkor, ha majd közle, ha erről tudomást szerez, akkor egyszerűen eljárást fog-e indítani a tagállamok ellen, mert hogy nem tartják be az irányelvet aztán amikor meghívott az International Road Union, akkor ott már semmit nem akartak hallani az álláspontról, és hirtelen engedélyezték a határon átnyúló közlekedést. Itt nem akartak módosítást, csak másképp értelmezték a jogszabályt, és a szerződések őre hirtelen megszegte a jogszabályokat. Minden frakció felháborodott, hogy most akkor mellette van, vagy ellene. Itt, és akkor világos tisztánlátást követeltek. A közlekedési bizottság 2012. június 13-án az hangzott el, hogy ezt az eljárást jogilag ö, teljesen rendben, rendén valónak tartom, mert az irányelv sem egyértelmű. Na most ahhoz, hogy minden kétséget kizárjunk, ö, felhívta a figyelmet arra, hogy felül kell vizsgálni az irányelvet, meg kell nézni a gigalinerek bevethetőségét a közutakon. A bizottság elnöke is felhívta erre a figyelmet. Martin Schulz, a parlament elnöke követelte, hogy a közlekedésért felelős biztos hagyja abba ezeket az illegális fellépéseket. Kállász úr ezt figyelmen kívül hagyta, és 2013. januárjában egy interjúban azt mondta, hogy az irányelv átdolgozása során a határon átnyúló forgalommal nem is foglak foglalkozni a gigalinerek esetében. Na most fordítani is lehet a, a, a, az Adenauer idézetet, lehet, hogy butábbak leszünk egy éjszaka alatt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kramer úr. Kék kártyát mutatott önnek Meissner asszony, nem tudom, elfogadja-e. Meissner asszony ilyen szó. Köszönöm szépen. Igen. Kramer ö, ö, úr ö, butaságról beszélt, szemrehányásokat tett a biztos úrnak, hogy megszerte a jogszabályokat. Ez egy nagyon kemény hangvétel, Ugye eddig azon volt, hogy objektív legyen a vita, tényszerű, és most meg kisiklott. A kérdésem konkrét, tényleg mondhatjuk azt, hogy ez jogszabályszegés, amikor ezek a hosszú teherautók, ezek nem is a bizottságtól, hanem a tagállamoktól függenek, hogy használják-e vagy nem, csak jelentést kell adniuk erről, hát akkor mennyiben felelős ezért a biztos úr. Igen, Krámer úr? Én két évvel ezelőtt határozottan feltettem a kérdést a biztos úrnak, hogy tud-e arról, hogy ezek a monstrumok határon átnyúlóan közlekednek. Erre egyértelműen azt mondta, hogy nem. De azt mondta, hogy ha tudnám, ha tudnék erről, akkor felszólítanám a tagállamokat, hogy ezt jelezzék és hogyha ez így lesz, akkor fel fogom szólítani őket, hogy ezt hagyják abba, ha meg nem, akkor beindítjuk a szerződés szegési eljárást. És akkor én hittem a biztos úrnak, mert jó egyértelműen nyilatkozott. Az hirtelen azt mondja, hogy nem is akarok erről tudni, mert egyszerűen másképp értelmezem arról, hogy hogyan értelmezzük a törvényt, azt én döntöm el, a tanács sem érdekel, a parlament sem érdekel, azt csinálok, amit akarok. Hát ennek az égvilágon semmi köze a demokráciához, ezért mi minden frakció azt mondja, hogy ezt kikérjük magunknak, a parlamentet nem lehet kirekeszteni, a törvényhozásba be kell bennünket vonni, ezt követeljük, hagyják abba ezt az illegális mismásolást, mindaddig, amíg nincs minden tisztázva. Köszönöm, Krámer. Kollega! És most pedig Leisfried kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr! önnek pehje volt az elmúlt időszakban az Európai Parlamentben, a, rep, a reptéri javaslatait elutasították például. Most az a gyanú merül fel bennem, hogy azt a végkövetkeztetést vonta le, hogyha az Európai Parlament nem táncol úgy, ahogy én szeretném, akkor nem kérdezem meg. Na hát úgy látszik, hogy ebben a kérdésben is így jár el. Ön bizonyos méretekről és tömegekről beszél, de ennek semmi köze nincsen a valósághoz. Kramer képviselőnek igaza van. Úgy tűnik, hogy önhatalmulag valószínűleg nem legitim módon az európai jogot megváltoztatta. Hogyha azt szeretné, hogyha a dolgok megváltozanak, akkor nyújtson be egy jogszabályjavaslatot. Máshogy nem lehet eljárni. A következő a kérdésem. Szeretne-e olyan biztosként bevonulni az Európai Unió történelmébe, aki önhatalmulag a törvényhozókkal szemben próbál dolgokon változtatni. Remélem nem ez a szándéka, mert ezen az úton halad. Köszönöm szépen Leichtfried úrnak, most Lichtenberger asszonyi a szó. Biztos úr, amikor én hallgattam önt, a, és elmondta a e, véleményét, e, e, állásfoglalását, elmondta, hogy mennyire tudatában van a dolog érzékenységének. Úgy látszik, hogy még sincs ez így. Ugyanis, hogyha megnézzük, hogy ön hogy viselkedett az elmúlt hónapokban, akkor nyilván önnek is világos, hogy mennyire érzékeny ez a kérdés, de általában egy bizonyos ágazat sikere fontosabb ön, az ön számára. Ön azt mondta, hogy az eurodinamikus formák, tömeg, súly, stb. nagyon fontos méret. Ez akármit is mond a részletekről. Azt gondolom, hogy ön olyan magasra akarja tenni a tömeg küszöböt, hogy ezt már ne lehessen szinte túllépni. Hát így a vasútnak semmi esélye nincsen konkurenciaképességre versenyképességre. Az a kérdésem, hogy készítenek-e egy valódi hatástanulmányt, amely figyelembe veszi az állam, állam számára a pluszköltségeket, hogyha valóban ezeket a megalájnereket, meg a teherautókat határokon átengedik. Köszönöm szépen Lichtenberger asszonynak, Tékeó asszony a szó. Mr. Commissioner. Biztos úr, az Európai Bizottság számos alkalommal elmondta, hogy szeretnék 2013 elején a 96 per 53 irányelvet, amely az egyes közúti járművek megengedett méreteiről és ösztömegéről meghatározza az engedélyezett méreteket az Európai Parlament és a tanács vajon rendelkezik-e majd beleszólással? Ugyanis azon dolgozik a tanács és a bizottság, hogy a digitális tahográfokról szóló rendeletet módosítsa. A parlament úgy gondolja, hogy egy szenzor, egy érzékelő beépít, beépítésével a berakodás és kirakodási műveletek ellenőrizhetővé válnak. Az Európai Bizottság képviselői arról tájékoztattak, hogy a súlyérzékelőt az 53-as irányelv alkalmazási körében meghatározott módon lehet beszerelni. Az 53-as irányelv módosítása tartalmazza-e a súlyérzékelő beépítését vagy sem? Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig akkor a spontán hozzászólások következnek. <coughs> Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Biztos úr, ma eh, kilenc hét elteltével kaptam eh, eh, kérdésemre választ. A, a 117-es, a 117-es cikk szerint az Európai Bizottságnak 6 hete van erre, na de hát ezt csak marginálisan jegyzem meg. Ön azt mondta, hogy kitart a megváltozott jogi felfogása mellett. Azt gondolom, hogy ez a, az eljárás elfogadhatatlan. Ez a jogi interpretáció teljes mértékben megszünteti a, a hatalom, megosztás, hatalom megosztást az Európai Parlamentet be kell vonni az együttdöntésbe, és addig pedig, pedig érvényes az eddigi irányelv. Nagyon fontosnak tartom, hogy a, ennek az irányelvnek a felülvizsgálatát megkezdjék, ezt pedig ágyazzák bele a határon átnyúló a határokon átnyúló közlekedési helyzet felülvizsgálatába. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Ertug úrnak. Eh, Kramer úr szeretne kérdést feltenni. Elfogadja? Igen. Ertug eh, képviselőt arra szeretném, eh, azt szeretném kérdezni, hogy ön tudja-e, hogy ezek a mega teherautók átmennek a határon, vagy nem, és ön hogyan kívánja a biztost felkérni arra, hogy ezen illegális magatartásra választ adjon. Köszönöm szépen, Ertó úr. Köszönöm szépen Krámer úrnak. Ez fontos kérdés. Valóban a mi ö, ismereteink szerint ezek a giga teherautók például Dánia és Németország között átlépik a határt. Kérdésem a biztos úrhoz, hogy hogyan, mikor kíván a két ország ellen szerződésszegési eljárást benyújtani, ez érdekelne bennünket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm Ertug úrnak. Ajánlás Szender asszony következik, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Én magam is szeretnék csatlakozni a kollégáim meglepettségéhez azzal kapcsolatban, hogy ez a döntésképtelenség, illetve ez a zavarodottság, amelyet ön biztos úr okoz. Ilyen helyzet még nem volt parlamentben, hazámban, a katalán kormány a 44 tonnás határt állapította meg, volt ott is egy nagy belső ellenállás. Azt gondolom, hogy a közúti biztonság érdekében, illetve a jogbiztonság érdekében természetesen ez a helyzet nem következhet be, ezért nagyon szeretném, hogyha a helyzetet minél hamarabb tisztázná, a tagállamok és a régiók számára is nagyon fontos ez egyértelműség. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, most pedig akkor Kallas biztos úr parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! Szeretném is, elismételni, amit számos alkalommal elmondtam, hogy nincs is olyan nagy zavarodottság a bizottságnak egyáltalán nincs szándéka, hogy az európai moduláris rendszert vagy a gigalinereket szabályozza, hogy csupán Európán belül használhassák azokat. Én határozottan támogatom azt a véleményi, véleményt, hogy ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, ha a tagállamok engedélyezik az óriás teherautók használatát, akkor ez a tagállamok kezében van. De ha azok az országok, ahol a lakosság nem kedveli ezeket a járműveket, a kormány dönthet úgy, hogy nem használja a járműveket. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy ezt a kérdést kezeljük, nem akarunk engedélyezni semmit, nem akarjuk engedélyezni az óriás teherautók használatát a tagállamokban az irányelv módosítása nagyon sok pozitív változást tartalmaz a súly és a méret tekintetében, hogy a teherautók környezetbarátabbak, illetve hatékonyabbak legyenek. Ezért te soroltam fel ezeket előadásom elején. Nagyon sok országban vannak olyan régiók, ahol használják ezeket az óriás teherautókat, Németországban is például. Voltak olyan jelentések, amelyek azt mondják, hogy igen, volt hatásvizsgálat járművek használatánál. Számos jelentés, ahogyan Bach is mondta, különböző válaszokat talált ezekre a kérdésekre. Volt egy kérdés, ahol véleményünk ahol véleményütközés valósult meg, és ahol egy probléma merült fel, és elismerem, hogy ez hiba volt, hiba volt jogi választ adni egy olyan levélre, ami semmiféle jogi ter- értelmezést nem, tapa- nem tartalmazott. A parlament jogi szolgálatával együttműködtünk, és a közlekedési bizottság tagja is jelen voltak, amikor a kérdéseket megvitattuk elegendő, hogyha jogi magyarázatot adunk, és ha a tagállamok engedélyezik az óriás teherautók használatát, az határon átnyúló is lehet egy feltétellel, illetve ennek vannak feltételei, amiket megfelelő dokumentumban megtalálhatnak. Szerintem ezt különböző módokon lehet kezelni, ez is hiba volt de most már világosan elmondhatom, hogy ez a mi hibánkból történt, és az irányelvel, az irányelvel kapcsolatosan, illetve az irányelven belül az Európai Parlamenttel folytatandó konzultáció lehetséges, úgyhogy a módosításokkal kapcsolatos vitát már előre várjuk. A parlamentnek teljes mértékű hatásköre van azzal kapcsolatban, hogy módosításokat terjesztenek be, szavazzanak azokról. Ezért nem gondolom, hogy így kell megoldani ezt a problémát. Az Európai Parlament képviselői számára, a közlekedési szakbizottság számára az lehet egy feladat, hogy véleményt készítsenek a határon átnyúló használatról a tagállamok között. A jogi véleményünk szerint ezek az óriás teherautók, hogyha engedélyt kapnak a tagállamoktól, máshol is lehet használni azokat. Aztán a súlyérzékelő, ezek borzasztóan sok pénzbe kerülnek, és nem voltunk benne biztosak, hogy szerepelniük kell ebben az irányelben, ezért végül nem vettük bele. e súlyérzékelők használatát. Világosan azt mondhatom, hogy semmiféle kötelezettségszegési eljárást nem indítunk a tagállamok ellen, hogyha a nagyobb moduláris rendszerhez tartozó járműveket jóvá hagyják. Köszönöm. Dear colleagues. Kedves kollégák, mondja az elnök asszony, a vitát lezárjuk a biztos úr az ülés vége után nyilván rendelkezésükre áll, hogyha az eszmecserét kívánják folytatni. Szeretnék mindenkit, köz, mindenkinek köszönetet mondani, és arról tájékoztatnék, hogy az ülést holnap reggel 9 órakor folytatjuk. Köszönjük, jó estét, jó éjszakát mindenkinek! Köszönjük.